Herzlichen Dank. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy itt vannak. Annál gyorsabban el tudjuk kezdeni a munkánkat. Azt szeretném megkérdezni, hogy egyetértenek az, hogyha a és a négyes napi rendi pontot megcserélnénk, nem tudom miért, de meg kell cserélnünk, ha egyetértenek, és a szavazásnál pedig a 9-est hozzuk előre, a 9-es pontot, és a 11-es napi rendi pontnál pedig a spanyol miniszter asszonyt a kutatásért felelős államtitkár fogja majd e, helyettesíteni. Hát nem is kell döntenünk, ez így lesz. Hogyha egyetértenek, akkor így fogjuk megváltoztatni a napirendet és ezzel, ezzel fogjuk elfogadni. És azonnal kezdjük, és a munkánkat a hármas napirendi pont helyett a négyessel, a vegyi biológia, radiológiai és nukleáris biztonsági európai unobeli növelése. Erről lesz egy véleményünk, és Franco kollégánk az illetékes ebben. Hogyha egyetértenek ezzel, akkor meg is adom a szót Franco kollégának az ön, ön következik, kérem szóljon hozzá. Je vous rappelle que les dispositions en matière de sécurité intérieure et de protection physique relèvent de la responsabilité. Szeretnék arra eh, emlékeztetni, hogy eh, a biztonság eh, ez az európai tagállamok kompetenciájába tartozik. Azonban az európai akcióterv a vegyi biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság kapcsán, rövidítve a CBRN, lényegi előrelépést jelent a terrorista feszélyes fenyegetéssel szemben szeptember 11-e után. A fő célja ennek az intézkedés csomagnak több mint száz cselekvést tartalmaz, és a tagállamokat szeretnénk támogatni ezzel a cselekvési tervvel, és egy jobb együttműködést szeretnénk az állami és magánszféra között. Az európai képviselőknek arra kell törekedniük, hogy ezt a tervet a lehető leggyorsabban végre lehessen hajtani. Már egy év telt el az Európai Bizottság közleménye óta, 2009. június 24 óta, és egy év azért hosszú idő, és mi nem tettünk ez alatt semmilyen politikai kijelentést. Az a lehetőség, hogy ma tömegpusztító fegyverek kerülhetnek terroristák kezébe, ez jelent a nagyobb kihívás számunkra a biztonság szempontjából Európában. Hogyha Európában eddig még nem is volt vegyi biológiai, radiológiai támadás Európában, mégis fel kell készülnünk a legrosszabbra. Hogyha lopott eh, nukleáris eh, anyagból eh, készítenek ilyen fegyvert, az óriási veszélyt jelent az egészségre és a környezetre. De figyelembe az usa történéseket, vagy a Tokióban történt ideggáz támadásokat figyelembe gondoltunk az ilyen esetőségekre és Az állami oldalról sokkal hatékonyabb, óvatosabb eljárást kell sürgetni. Ez a terv egy racionális, józan megközelítést alkalmaz a CBR kapcsán. A legfontosabb a, a megállapítás, illetve a megelőzés. A jó politikai akarat, a gyakorlati megvalósítás kell, hogy előtérbe kerüljön. Az Európai Uniónak együttműködését nemzetközi szinten erősítenie kell, annak érdekében, hogy a, a, a, a különböző radiológiai nukleáris anyagok terjesztését meg lehessen akadályozni. Specifikusan az ITRE szakbizottság véleményében én szeretném, hogyha a tagállamok intelligens módon működnének együtt. Egyes tagállamok már sokkal erőlébb haladnak a CBRN kapcsán, mint mások. Úgy gondolom, hogy a laborjainkat meg kell nyitnunk egymás előtt, és a kapacitásjainkat kölcsönösen erősítenünk kell európai politikára van, európai ipari politikára van szükség a polgári védelem kapcsán, és a közös standardjainkra kell támaszkodni, és különböző tanulmányokat is kell adnunk. Sok vállalat nem tud az USA-ban vagy Kínában szerződéseket kapni, mert olyan kritériumok vannak, amelyek nem tudnak megfelelnek. Ugyanazt kell tenni nekünk is, annak érdekében, hogy meg tudjuk védeni a saját iparunkat. Ehhez megfelelő kutatásra szükség van a CBRN kapcsán, mielőtt még új, drága kutatási programokat indítanánk be. Először is a már meglévő technológiák teljesítményét kellene értékelnünk, és kísérleti projekteket kellene értékelnünk és piacra bocsátanunk. Utolsó pontként, elnök úr, szeretném, hogyha koncentrálnánk a közös képzési centrumokra Európában, és így lehetne a tudásunkat egy szintre hozni, és stratégiai együttműködésre kellene törekednünk kiválasztott nemzetközi partnerekkel. Nagyon várom az önök véleményét az általam elmondottakhoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ensú kollega következik a szocialisták árnyék jelentéstevőjeként. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én vagyok az árnyék jelentéstevő a szocialisták részéről, és örülök annak, hogy együtt dolgozhatok Gaston úrral, a jelentéskészítővel és minden érdekelt kollégával. Kettő lépcső van a CBNR tevékenységek kezelésében. Egy évvel ezelőtt kaptuk meg a bizottságnak a közleményét, és a tanács már így is számos intézkedést született. Van egy végrehajtási jelentés is az Európai Bizottságtól 2011-re vonatkozólag. Nem lehet elkerülni az olyan fajta kríziseket, mint a haiti földrengés, a mexikói öbölben történt olajkatasztrófa, vagy a H1N1, ezeket nem lehet elkerülni, csak a reakcióinkat lehet igazítani ehhez, és csökkenteni lehet a kockázatokat, amelyek ezekhez a jelenségekhez kötődnek. Engedjék meg, hogy hadd hangsúlyozzak néhány dolgot, amelyre koncentrálnunk kellene ebben a jelentésben. Gaston úr elmondta, hogy erősítenünk kell a kutatást és fejlesztést, főként a CBNR termékeket illetően. Főként ami a megelőzést illeti. Itt valóban arról van szó, hogy szembenézünk azzal a kihívással, amelyet a terrorista csoportok jelentenek. Kutatást el lehet végezni a hetedik kutatási keretprogram keresztül is, ahogy ezt a közleményemben bizottság is javasolta. De ha rátérünk a CBRN-re, illetve arról törekszünk, hogy megakadályozzuk az ilyenfajta terrorista cselekedeteket, akkor mindenképpen egyfajta listára lenne szükség, egy, egy összesítésre a különböző anyagokat illetően. Ezen kívül nyomon kell követnünk minden olyan terrorista cselekedetet, amelyben ilyenfajta vegyi biológiai, radiológiai és nukleáris, tehát CBRN anyagok fordultak elő. Az internet által kínált lehetőségeket is ki kell használnunk, a, az állampolgárokat is figyelmeztetni kell arra, hogy mit tehetnek vészhelyzet esetén. Az Európai Bizottságnak nyomon kell követnie az illegális weboldalakat is, amelyek a CBRN anyagok értékesítésével foglalkoznak. A bizottságnak tudnia kell, hogy mi történik a kutatás területén, és eh, konzultálnia kell eh, velünk a leszabadulási szerződés értelmében. A CBRN anyagok eh, alkalmazása nagymértékben kihat az állampolgárok életére, ezért meg kell előznünk mindenfajta incidenst. és ezt a tagállamokkal együtt kell elvégeznünk. Köszönöm szépen, Paul Rüvis következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én is szeretnék Frankónak köszönetet mondani, hiszen nagyon fontos számunkra a biztonság kérdése, és az Európai Uniónak sokkal nagyobb felelősséget kell vállalnia ezen a területen. Úgy vélem, hogy a bizottság jó úton halad. Lehet látni azt, hogy a veszélyes veszélyeztetett területeket hogyan lehet megelőzéssel megvédeni, hogyan tudjuk a legjobb gyakorlatokat kicserélni, meg tudjuk nézni azt, hogy a többi 26 tagállamtól mit lehet tanulni, és természetesen a problémák feltárásánál is egy peer review-t tudunk elvégezni, nem csak az egyes tagállamok vennének ebben részt, hanem az egész kérdés sokkal átláthatóbban tudnánk kezelni, hiszen így tudnánk a helyes válaszokat megadni. Természetesen vészterveket is készítenünk kell, és ezeket a vészterveket egymáshoz össze kell hasonlítani, annak érdekében, hogy a legjobb gyakorlatot láthassuk. Megnézhetnénk azt, hogy melyik országban van a legjobb elővigyázatosság, hol kell még javítani esetleg. Tehát jó lenne az, hogyha a biztonsági szakemberek a 27 tagállamból egy saját testületet alkotnának, és így tudnának együttműködni. Így tudnák a lehető legújabb szintre hozni a biztonságot. Tudom, hogy van egyfajta benchmark rendszer, megnézik egymás között az országok, hogy bizonyos dolgok hogyan fejlődnek, és költség szempontjából is nagyon sokkal hatékonyabb megoldások lehetnének így Európában. És pontosan most a gazdasági válság közepette ezek eh, a biztonsági, ezen biztonsági kérdések kapcsán azt kell megnézzük, hogyan tudunk költséghatékonyan egy probléma esetén eh, fellépni. Üdvözlöm azt is egyébként, hogy Ötinger biztosunk a kőolaj társaságokat felkérte arra, hogy vizsgálják meg, hogy mi történik az olajszivárgásnál, gázszivárgás esetén, és hogy legyenek megfelelő megelőzési tervek. Szeretném támogatni a jelentés készítőt, szerintem Frankó nagyon fontos dossziéval foglalkozott, és ez nagyon fontos az európai állampolgárok számára. Köszönöm szépen! A következő Feszoló Szártori asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Franco úrnak a kitűnő munkájáért, és egyetértek azzal, amit Rübich úr is elmondott. Már csak azért is, mert eh, szerintem nagyon is támaszkodott eh, a tudásunkra, illetve arra, eh, amit mi is megtapasztaltunk, vagyis azt, hogy látnunk kell, mi történik az egyes országokban azelőtt, mielőtt mi bármilyen javaslatot tennénk. Meg kell néznünk azt, hogy milyen legjobb gyakorlatok léteznek az EU 27 tagállamában. Támogatom Rübis úr javaslatát, és szerintem is létre kell hozni egy testületet, egy konzultációs testületet, ahol 27 tagállam szakértője lenne, meg kell nézni, hogyan szervezik a munkájukat. A, az elhangzottakhoz csak egy pontot szeretnék hozzátenni. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, de úgy gondolom, hogy érdemes ezt megvitatnunk meg kellene nézni azt, hogy, eh, hogy azt kellene megnéznünk, hogy eh, milyen ö, eh, szerepet ö, játszik az információ negatív, illetve pozitív szempontból. Az információra szükség van, természetesen olyan szempontból, hogy az embereket figyelmeztessük hogy felhívjuk a figyelmüket a veszélyekre az embereknek, hogy milyen veszélyek lehetnek, és hogy azt is tudniuk kell, hogy a problémákat milyen eszközökkel lehet megoldani. De ahogy említették, már volt tapasztalatunk az influenza járványal az elmúlt héten, és ebben az esetben nagyon sok információ állt rendelkezésre, és hazámban, de szerintem máshol is, az adott információk, a meglévő információk egy olyan helyzethez vezettek, hogy minden állampolgár rettenetes módon aggódott, és a tagállamok arról döntöttek, hogy nagy mértékben felszerelkeznek, pedig a probléma nem is volt olyan ö, nagy. Tehát egyértelmű, hogy nagyon érzékeny kérdéssel állunk szemben, de szerintem meg kell vitatnunk az információ kérdését nyílt módon, és lehet, hogy valamilyen módon ezt el tudjuk végezni. Végezhető pedig megadom a szót a bizottságnak. Igen. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Még egy rövid megjegyzés Heinzmann úr részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdekelődéssel hallgattam az előadók és az árnyék előadók hozzászólását. Valóban a közleményt egy éve fogadtuk el, és időközben sok minden történt. A tanács elfogadta, megállapodott az akciótervben tavaly év végén, és talán jól hasznos lehet tájékoztatni a szakbizottságot, hogy a tanácsadói csoport megkezdte a munkáját februárban, és a tagállamok szakértői már ebben közreműködnek, segítik a bizottságot, illetve az akcióterv megvalósítását. Ez a testület foglalkozik az itt felmerült kérdésekkel. Alcsoportokat is létrehoztunk az akcióterv egyes területeire vonatkozóan annak biztosítására, hogy a legjobb szakértelem rendelkezésre álljon a tagállamok részéről. A kutatási agendát pedig úgy igazítjuk, ahogy a szakértők azt a legcélszerűbbnek tartják. Kíváncsian várjuk a vitát, de úgy gondolom, hogy az eddig felmerült kérdések már kézben vannak részünkről is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, és szeretnék még arra utalni, hogy júliusban még erre vissza fogunk térni. A következő napirendi pontunk következik, ami pedig az európai szabványosítás jövője. Bütikoffer úr már előadta Erről most szintén meghallgatjuk őt, és holnap szavazunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy unalmas téma a szabványosítás, de ez most meglehetősen heves vitákat váltott ki. Ezen a héten két reggeli keretében is megvitattuk ezt a kérdést a gazdaság résztvevőivel, szereplőivel közösen, például a KKV-k csoportjával ma egy kiváló meghallgatásra került sor az IMCO szakbizottságban, és nagyon sok minden újat hallottam. Ebből, en, ezen tapasztalat alapján, illetve néhány kollégával konzultálva az a benyomásom alakult ki, hogy néhány pont, amit itt megpróbáltam felvázolni, általános egyetértéssel találkozott. Különösen fontos megemlíteni, hogy a KKV-k esetében a VTO elveit kell figyelembe venni és tiszteletben tartani az átláthatóság és a nyíltság, nyitottság tekintetében. Mennyire fontos, hogy az egyes érdekelt felek nemzeti és európai szinten megfelelő módon részt vehessenek. A KKV-k esetében pedig különösen az, a, az három területen merül fel a probléma. A költségek, a szabványok bonyolultsága és a részvétel kapcsán. Ami a költségeket illeti, rendkívül fontos, hogy szabványcsomagok állhasson, állhassanak rendelkezésükre viszonylag méltányos költség mellett, online is hozzáférhetők lehessenek ingyenesen az szabványok számukra. Tehát a, standard, a szabványok kialakítását online is el lehetne végezni, nem kellene tehát óriási úti költségeket finanszírozni, valamint a referenciákat, a hivatkozások számát is csökkenteni kéne. Az IMCO meghallgatáson itt joggal utaltak arra, hogy a szabványosítás területén együtt kell működnünk a fejlesztéssel és a kutatással, a tudományos világgal és az oktatással is. Ezt az együttműködést kell erősíteni. Végezetül egy technikai jellegű megjegyzésem lenne a tízes pontban. Arra utalok, hogy célszerű lenne, ha a bizottság arra törekedne, hogy a szabályosi tevékenységét összehangolja a nemzetközi partnerekkel. Sajnos a német fordításban a koordinációt megállapodással fordították. Ez talán egy kicsikét túl erős és félrevezető, tehát szerintem a németben is a koordináció szónak kéne szerepelnie. Elnök, igen, ezt korrigáltuk. Panel Jantonov képviselő kap szót elnök úr, Butikoffer úr, kedves kollégák, először is szeretnék gratulálni butikoffer úr kiváló munkájához a vélemény kapcsán. A javaslatai jelentősen javíthatnak a szabványosítási munkán, ezt a folyamatot átláthatóbbá teszik a javaslatok. Az összes érdekelt fél bevonása nagyon fontos lépés ennek érdekében, és mindenféleképpen biztosítani kell, hogy a környezeti, környezetvédelmi és a fogyasztóvédelmi szervezetek is hallathassák a hangjukat a szabványosítás munkában. Fontos azt is biztosítani, hogy a szabványok megvalósítását figyelemmel kísérjük és felügyelet mellett ellenőrizzük, Szerintem ez a vélemény ezt a célt is szolgálja. Végezetül pedig garantálnunk kell, hogy megfelelő információ csere zajlik az egyes szabvány testületek között, és megfelelő információkampányokra is sor kerül. Tikauer asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni Bütikofer úr munkájához, a véleménytervezethez, különösen pedig a ma délelőtti IMCO meghallgatást is méltányolom, igen komoly hozzájárulást jelentett. Európában a szabványosítás nem eléggé ismert a közvélemény előtt. Habár ez alapvetően befolyásolja Európa versenyképességét, illetve a piac működését. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a vélemény kapcsán fel kellene szólítanunk a bizottságot, hogy gyorsítsa fel a folyamatát annak, hogy egy megfelelő közleményt fogadjon el az európai szabványosítási rendszerre vonatkozóan, egy integrált rendszerre gondolok itt. A közlemény szorosan kapcsolódik a szabványosítási csomaghoz, és nagyon fontos, hogy azokat az intézkedéseket meghatározzuk, amelyeknek szerepelniük kellene a csomagban. És a közleményhez egy akciótervet is kell készíteni mellékletként. Integráltabb európai szabványosítási rendszert kellene kialakítani, hatékonyabb szabványosítási folyamatot, és biztosítani kell a hozzáférést a szabványokhoz, elsősorban az innovációban érdekelt vállalatok számára, valamint fokozni kell Európa szerepét a nemzetközi szabványosítási munkában. Legalább ennyire fontos a fenntartható és stabil finanszírozás. Egyetetek Bütikofer úrral azzal, hogy sajnálatosan a szabványok költsége túl drága, túl magas a KKV-k számára, pedig ő, ők a leginnovatívabbak, ők a legötletgazdagabbak. Az európai szabványok természetesen fontosak az ipar számára, hiszen ezek hozzájárulnak a versenyhez, és megszüntetik a piacra jutás akadályait. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki tiszteletben tartsa a hatályos szabványokat. Ehhez pedig nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a kommunikáció területét. Sajnos a ma délelőtti szemináriumon is azt tapasztaltuk, hogy egyelőre nincs megfelelő mértékű együttműködés a tudományos élet és a kutatás között egyrésztről, másrészt pedig az európai szabványosítási szervezetek között. A tudósokat intenzívebben be kéne vonni a szabványosítás, a szabványok kidolgozásába. A mi szakbizottságunkat is folyamatosan tájékoztatnia kellene a bizottságnak a különböző mandátumokról, amelyeket szabványosítás területén kiad évente vagy két évente. Ezek a tevékenységekre és a finanszírozásra egyaránt vonatkoznak, tehát gratulálunk Bütikofer úrnak. Lesz néhány módosító javaslatunk, de ezek pusztán a szöveget kívánják tovább javítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon örülök, hogy a mostani vita, vitára sor kerül. A szabványosítás, éppen úgy, mint a szabadalom ügy, a KKV-kat is szolgálnia kell a rendelkezésre álló műszaki tudás, technológiai tudás alapján. hiszen emögött a munka mögött óriási innovációs tevékenység húzódik meg. Az egyik fő probléma az, hogy hol találjuk meg a megfelelő szabványokat. Talán a bizottságot is fel kéne szólítani arra, hogy gondolja végig a jövőben, hogy lehet a szabványokat úgy rendezni, hogy egy kereső programmal gyorsan hozzá lehessen férni, ha más nem a szabványok kivonatához lehetőleg több nyelven, annak érdekében, hogy egész Európában mindig az éppen adott szabványt meg lehessen keresni. A szervezeteket, amelyek jelenleg meglehetősen sokszínűek, színvonalukat és mennyiségüket illetően, egy egységes rendszerbe kéne bevonni, akár a bizottság jogi kereteinek megfelelően, és a az illetékes szakminisztérium felügyelete mellett. A notifikálást követően az adott intézmény akkreditációjára is sor kerülhetne, és ez biztosítaná a színvonalat. Ezt követné pedig a tanúsítás. Ezzel biztosítani lehet, hogy mely területeken akarunk kölcsönös elismerést, tehát, hogyha az egyik tagállam elfogad egy szabványt, azt automatikusan a többi államban is elismerik. És kér valaki, aki a meglévő stratégiák végrehajtásával, megvalósításával is foglalkozna, ehhez egy megfelelő európai szintű módszerre, harmonizációra van szükség. Olyan rendszerekre, amelyek egymáshoz közelítenek. Hiszen a KKV-k esetében arról van szó, hogy minél gyorsabban és olcsón részt vehessenek ebben a rendszerben. Köszönöm, Lange kolléga. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom Tikau kollégához, Büti Koffer úr, talán ismét fel kéne szólítani a bizottságot, hogy egy általános reformot minél előbb terjesszen elő a szabványosítás területén. Ugyanis rendkívül sok kérdés merül fel, ezek szerepelnek a javaslatokban is, amelyek egy általános reformot sürgetnek. Tehát a bizottság jó lenne, hogyha a lábára állna. És felmerül az a kérdés, hogy az európai szabványokat szabályokat a globális világban hogyan tudjuk úgy pozícionálni, hogy azok kellő súlyjal szerepelhessenek a nemzetközi szintéren is. Meg kellene gyorsítani a szabványosítás folyamatát, és ami a mandátumok megadását illeti, végig kellene gondolni, hogy a technológiai innovációkat megfelelő szabványokkal láthassuk el. Az elektromobilitás kérdéséről már folytattunk eszmecserét, és már akkor is elhangzott, hogy a szabványosítás a villanydugasztól az elektronikáig milyen lassan történik. Olyan politikára van szükség, ami a jövőnek is megfelel, és a foglalkoztatási politikai céloknak is. Tehát eh, mindenhez, eh, vagy mindezt a reformcsomagban is eh, érinteni kell. A költségekkel kapcsolatosan lenne egy kérdésem. Világos, hogy a KKV-k számára ez túl bonyolult rendszer. Ezt egyszerűsíteni kell. De az, azt nem tudom, hogy a költségek valóban akkora akadályt jelentenek. Ha jól tudom, akkor általában a KKV-k esetében néhány ezer euróba kerül az, hogy hozzáférhessenek a szabványokhoz. Aki ezeket a szabványokat kezeli, azok számára ez nyerességet jelent. Tehát nem tudom, felmerült bennem a kérdés, hogy a költség valóban akkora problémát jelente. Igen, ez egy jó kérdés volt, Szártóri asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök, asszony, elnök úr. Én egyetértek a legtöbb kollégával nagy mértékben. Meg kéne ragadni ezt a lehetőséget a vita elején, hiszen ősszel különféle jelentéseket tervezünk az iparügyi bizottságon belül, a belső piaci bizottságon belül. A fő gondunk mindezzel kapcsolatosan, ez, és ez szerepel a kolléga javaslataiban is, a költségekkel függ össze, de különösen amikor a KKV-król beszélünk, számukra az jelent nehézséget, különösen hogy a legtöbb szabályozás európai szintű. Tehát szükség van egy olyan megoldásra, ami egyszerűsítené a szabályokat, és ez egy olyan célkitűzés, amit mindenféleképpen ki kell tűznünk magunk elé. A javaslatok közül az utolsóról szeretnék konkrétan szólni, ami a koordinációt, az összehangolást illeti nemzetközi partnerekkel, többek között az Egyesült Államokkal. Véleményem szerint ennek kéne lenni az általános szabálynak. Tehát mostantól így kéne eljárnunk. amikor új szabályokat fogadunk el Európában, akkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy mi történik Európán kívül. Ez ugyanis azt jelenti, hogy egyébként a mi vállalatainkat büntetjük. Úgyhogy el kell döntenünk, hogy megfelelő döntéseket hozunk-e szerintem ezt a tízes pontot általános szabályként kéne alkalmazni, nem csak időszakosan vagy ideiglenes, időről időre. Én is szeretnék gratulálni Bütikoffer úrnak, kiváló jelentést készített, és a megoldások is szerintem jók. Ez az anyag egyaránt vonatkozik az árukra és szolgáltatásokra, importra is. Tehát a szabványok gyakorlatilag az európai fogyasztók védelmét is szolgálják. Én egy kiegészítéssel szeretnék élni. Ez nem feltétlenül Bütikofer úr jelentéséhez kapcsolódik, ami egy nagyon konkrét kérdésre összpontosít. Én a következőt szeretném felvetni. A vizsgálatokra vonatkozóan elsősorban nyilvánvalóan szükségünk van szabványokra, de nem tudom, hogy az ellenőrzési eljárások kielégítőek-e. Különösen, amikor az Egyesült Államokhoz, vagy a nagy feltörekvő piacokhoz hasonlítjuk ezeket. Nem minden szabványt ellenőriznek megfelelően, mert az eljárások hiányosak. Tehát amikor a szabályosítás reformjára gondolunk, akkor erre a konkrét szempontra is figyelemmel kell lenni milyen szervezetek működnek, hogyan lehet azt garantálni, hogy az elfogadott szabványokat valóban tiszteletben tartsák az áruk és a szolgáltatások, illetve az import tekintetében egyaránt. Köszönöm szépen. Bütikoffer úr még végezetül, aztán a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is röviden köszönöm a kollégák hozzászólásait. Néhány kérdése röviden. Az illetékes főosztályvezető a DG Enterprise-on belül ma délelőtt leszögezte, hogy a bizottság azt tervezi, hogy ősszel vagy legkésőbb jövő év elején egy szabványosítási csomagot fog előterjeszteni. Pontosan azon szempontok mentén, amelyeket a javaslatok, javaslataim is tartalmaznak. Amint ez a csomag rendelkezésre áll, akkor még egyszer megvizsgálhatjuk, hogy ez elegendő-e vagy sem. Mindenesetre a mostani folyamat egyelőre egy Kususznyik féle saját kezdeményezésű jelentés keretében folyik a munka, és ezt a csomagot szeretném megvárni. Ami azt a kérdést illeti, hogy a költségek valóban központi problémát jelentenek-e, én nem mondanám, hogy a költségek a döntő probléma, vagy a legfontosabb probléma. Jánisz úr is ezt az egyik problémaként említette, a másik probléma pedig a részvétel. Vannak olyan tagállamok, ahol jó a részvétel, másút viszont nem. A szabályokhoz való hozzáférés is probléma, Rübik úr erről szólt. Harmadik probléma pedig valóban a költségek kapcsán merül fel. Itt most nem arra gondolunk, hogy minden szabványt ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani, hiszen ez bizonyos gazdasági modelleket vagy üzleti modelleket szétzilálna. De például a DIN szervezetnél lehetnének bizonyos szabványcsomagok, amelyeket KKV-knak ajánlanának mérsékelt áron. Tehát a KKV-k körében ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni ezt a problémát. Tehát nem azt mondom, hogy ez a legfontosabb, de szerepet játszik a költség. Végezetül pedig a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, és egyetértek Bütika Ferúrral. A bizottság majd egy közleményt ad ki a témával kapcsolatosan, és bizonyos fellépéseket is tervezünk, illetve egy jogszabályt még év végéig egy jogi aktust. Én értem, hogy azt kéri, hogy gyorsan lépjünk, de inkább ez a folyamat az, ami időigényes. Legyünk méltányosak, a szabványosítással új dolgot kérünk. És ez kapcsolódik az európai jogszabályalkotáshoz, megvolt ennek a megfelelő kerete a harmonizált szabványoknak, és most hirtelenjében azt mondjuk, hogy együttműködést akarunk az Európai Szabványosítási Szervezettel, és ezt tovább mutat a jelenlegi hatálynál. Éppen ezért a, az eljárásokon változtatni kell, valóban ez így van. Először is ezt mindenkinek értenie kell, mindenkinek hozzá kell járulnia, lehet, hogy nem jogszabályt kell változtatni, de az eszközeinket felül kell vizsgálni. Jelen pillanatban a szabványosítási folyamat viszonylag jól működik, úgyhogy igen, körültekintően kell eljárni, hogy az eredményeinket legalább ne romboljuk le. Világos, hogy valami újdonságot kérünk, a szabványosítókat arra kérjük, hogy működjenek együtt az európai jogszabályalkotással, törvényekkel. Ez újdonság, és itt új kihívásokkal találkozunk. Mint említettem, meg fogjuk kezdeni a tárgyalásokat, de ez olyan folyamat, amelynek alulról kell indulnia a szabványosítókkal, a cégekkel. Ez olyan folyamat, amelyet nem az Európai Bizottság irányít, Együttműködünk ebben a cégekkel, a szabványosító szervezetekkel. Le Tudom, hogy gyorsan szeretnének tovább lépni, de sajnos ez nem csak rajtunk múlik, ha megengednek egy ilyen személyes észrevételt. Köszönöm szépen. Még egyszer, tehát holnap 17 óra a módosítók határideje. Ebben állapodtunk meg, Büti Koffer úrral is, tehát ezt a határidőt kell tartani, tekintettel a fordítási és egyéb feladatokra. Köszönöm szépen, akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Gyakorlatilag ezzel az ülés végére is értünk, és folytatjuk a következő üléssel, konkrétan a koordinátorok ülésével. Kérem, hogy a koordinátorok maradjanak itt, és a többiekkel pedig holnap reggel folytatjuk.